A bizottság nyilatkozata következik a líbiai partoknál elsüllyedt hajóról. Már is átadom a biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság ezt a tényt Líbia partjainál most tudta meg. Bizonyos források szerint 257 személy tartózkodott a hajó fedélzetén, akiknek legnagyobb része eltűnt. A bizottság szeretné elmondani, hogy az, ennek az emberi tragédiának az áldozataival érez, és nyilván több oka is van ennek a drámának, és elsősorban azok a bűnszervezetek a felelősek, akik ezt a titkos emberkereskedelmet folytatják Libia partjainál, és ami a forrása az emberi nyomorúságnak. A bizottság elfogadhatatlannak tartja, hogy ez a jelenség, amely már évek óta tart, tovább fejlődjön. Mindenkit arra szólít fel, hogy erőfeszítéseit megkétszerezze, hogy véget érjen. Líbiának is fontos szerepe van ebben. Határozottabban és hatékonyabban kell üldöznie ezeket az embercsempészeket saját területén. Ha partjaitól e, e, titkosan akarnak eltávozni a választások során, illetve nemzetközi védelem nyújtása során azok számára, akiknek szükségük van, a pánafrikai 1969-es egyezmény értelmében, amikor is a menekülteket védeni kell, hiszen aláírta azt. Az elmúlt idők során, évek során a bizottság már többször fordult a libiai hatóságokhoz, hogy vállalják fel felelősségüket, és hatékony intézkedéseket hozzanak annak érdekében, a bizottsággal együtt és a tagállamokkal együtt, hogy véget vessen ennek a jelenségnek. El kell mondanom, hogy pénzügyi segítséget ajánlottunk, mégpedig egyre többet Líbiának, de nyilvánvaló, hogy a líbiai hatóságoknak élni kell ezzel a lehetőséggel, hogy hatékonyabban vegye fel a harcot az emberkereskedőkkel, megfelelő intézkedéseket hozzon saját területén, illetve a tengerparti térségben. A nemzetközi jog értelmében be kell fogadnia a ö, migránsokat. Igaz, hogy az Európai Unió kész az együttműködésre és a hozzájárulásra, a ö, segítségnyújtásra, ha szükség van rá a földközi tengeren, az elkövetkezendő hónapokban a Nautilus és a Hermes tengeri program, amelyet a Frontex finanszíroz, amely a külső határokért felelős hivatalunk, körülbelül 24 milliót fog felölelni. Igaz, hogy a bizottság felszólít minden tagállamot az együttműködésre, illetve a két program végrehajtására. De arra is szükség van, hogy a tagállamok szolidaritásukról tegyenek konkrétan tanúbizonyságot Olaszország és Málta irányába, akikhez, akikhez jelentős mennyiségű migráns érkezik Líbiából. De Líbiának is vállalni kell a felelősséget a migránsok visszafogadása terén. Intézkedtünk tehát, hogy az olasz hatóságok szerint május 15-től a líbiai haditengerészettel együtt közös programot indít annak érdekében, hogy az ilyen illegális partraszállásokat megakadályozzák. Üdvözöljük azt is, hogy az olasz hatóságok segítenek ennek érdekében a líbiai tengeri erők kiépítésében és megerősítésében. De a bizottság úgy gondolja, hogy a prioritást nyilván az emberi aspektusának kell szánni ennek a problémának. Hiszen azok a migránsok, akiket lelkiismeretlen embercsempészek szállítanak, legtöbbször valamilyen háborús környezetből menekülnek. Azt szeretnénk, hogyha az elmúlt napok eseményei valóban az összes tagállamban felhívná a figyelmet arra, hogy milyen súlyos ez a probléma. Hogy így a tagállamokkal és az Európai Parlament támogatásával előkészíthessük a stokholmi programot, amelynek prioritásai közé kell, hogy kerüljön a migráció átfogó globális megközelítése. Ehhez pedig hosszú távú program szükséges a migránsok kezeléséhez. Persze be kell vonni ebbe a származási országokat is. Másrészt ennek a stratégiának lehetővé kell tennie, hogy az afrikai partnereinkkel kialakult dialógust is mélyítsük, főleg a rabai folyamat során, az Európai Unió és az Afrikai Unió között. Együtt kell közös válaszokat találnunk erre a kihívásra, és meg kell ragadni azt az alkalmat, amit egy legális migráció képvisel, ami gyakorlatilag mind Európa, mind ezen országok számára lehetőség lehet. Ennek a stratégiának további forrásokat is ö, ö, arra kell ösztönözni, hogy együttműködjenek a tranzitországokkal is, hogy az emberkereskedőket minden lehetőségüktől megfosszák, persze az emberi jogok tiszteletben tartásával. Ennek a stratégiának segítségével a tagállamok területére legálisan érkezhetnének olyanok, akik menekült státuszt kérnek, mert élvezhetnék a menekülteket védő lehetőségeket. Hölgyeim és uraim, két hete voltam Lampedúzában és Máltán el kell mondanom, hogy saját szememmel láttam, és saját fülemmel hallottam, hogy milyen drámai helyzetben vannak azok, akiket a lelkiismeretlen embercsempészek életük kockáztatása árán csempésznek a tengeri területeken át. El kell mondanom, hogy tényleg figyelemmel akarjuk kísérni ezt az utolsó drámát, és komolyan akarjuk venni, annak érdekében, hogy minden egyes tagállam rádöbbenjen arra, mert erre rendkívül nagy szükség van, hogy mennyire súlyos ez a, ez a jelenség, ami egyébként egyre nagyobb számban tapasztalható, és ez veszélyezteti az ember életet. Nagyon köszönöm az Európai Parlamenttől, hogy ezt a nyilatkozatot kérte a bizottságtól még egyszer el szeretném mondani az Európai Parlamentnek, hogy személy szerint az elkövetkezendő hónapok során mindent megteszek annak érdekében, hogy a hasonló tragédiákat a jövőben elkerülhessük. Köszönöm a figyelmüket. Elnök asszony, köszönöm biztos úr. Diaz de Mera úr következik kettő percben. Presidenta, hoy hemos tomado conciencia colectiva. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma kifejezzük a fájdalmunkat és a szolidaritásunkat a földközi tengeren meghalt bevándorlók iránt, akik kétségbe esettek voltak, és valószínűleg becsapták őket. Nem voltak urai azoknak a körülményeknek, amelyekbe belerángatták őket. E, nem voltak tudatában azoknak a kockázatoknak, amelyekkel szembesülniük kellett az út során, vagy akár megérkezésük e, után. Az Európai Uniónak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy ezek a tragédiák ne ismétlődhessenek meg. Tettünk már egy sor lépést, de nem eleget. Vannak bizonyos eredmények a líbiai partok e, mentén is, de korlátozottak a lépéseink hatékonysága. Nincsen varázs megoldás, nincsenek tökéletes megoldások. Eltökélt, kitartó munkára van szükség. Olyan szakpolitikákra, amelyek együttműködést testesítenek meg a tranzitországok és a kibocsátó országok bevonásával a legális bevándorlás előnyeire kell felhívnunk a figyelmet, még a mostani válságos időkben is össze, egy, össze kell fognunk, együtt kell működnünk a tranzit országokkal, segíteni őket határaik ellenőrzésében. Egy integrált megközelítésre van szükség, eh, amikor felkívánjuk venni a harcot az ember eh, csempészekkel is. Amit eddig tettünk az elmúlt években, az nem elég. A Frontex jogosítványait meg kell erősítenünk, és ellenőrzésünk alá vonni azokat a kritikus pontokat, amelyek legnagyobb nyomás alatt vannak az illegális bevándorlás miatt. 24 millió euró az egy jó dolog, hogy a Hermész ennyi pénzt kap pluszba. E, ez nyilvánvalóan szükséges. Ezt a felelősséget vállalnunk kell, Napolitano asszony következik. Köszönöm, elnök asszony több mint 500 eltűntről beszélünk a legnagyobb tragédiáról, amely tengeren történt a második világháború után. Nagyon nagy számok ezek, és ennek ellenére Európa és a kormányok nem figyelnek oda erre a problémára. Egyes országok köztük Olaszország úgy vélték, hogy mivel aláírtak bilaterális egyezményeket, mint például a nemrégében megkötött szerződés Líbiával, ők mentesülnek ettől a problémától, de nem így van. Nagyon különböző tények vannak itt együtt, mint például a gyarmatostás alatt elkövetett bűncselekmények a beruházások csökkenése mindez cserében a bevándorlási hullám csökkentéséért. most úgy tűnik hogy több ezer fiatal afrikai érkezik nyugat afrikából és hogyha five milliárd euró amelyet meggértek nem érkezik majd meg ezekre a területekre akkor a személyek az emberek fognak hozzánk jönni. a francia érdekek nigériában amelyek az uránszálltáshoz kapcsolódnak ahol is a tuaregek közötti konfliktus bontakozik ki emiatt, szintén az embercsempészetet segíti elő. És mindez teljesen világos, és az újságírók riportjai is bemutatják ezt a helyzetet. Egyes európai kormányok tehát a tűzzel játszanak. Hogyha mindezen nem változtatunk, mégpedig gyorsan, hogyha Európa nem dönt úgy, hogy pozitív, következetes politikákkal avatkozik be, melyek megfelelnek az értékeinknek, akkor problémák alakulnak ki, hiszen újra ilyen információkkal találkozunk majd, mint ezekben a napokban. A földközi tenger egy tömegsírrá válhat. Emlékezzünk arra, hogy ehhez a tengerhez kötődik Európának magának a jövője is. Köszönöm. Köszönöm Napoletán asszony, mondja az elnök, most pedig a liberális frakció nevében egy percben Depre úr kap szót. Elnök úr, kedves kollégák, én is frakcióm nevében szeretnék ö, ö, csatlakozni ahhoz, amit az új ö, halálesetek képviselnek a nyomorban. Ö, a realitással szembe kell néznünk, az pedig nem más, mint az, hogy az Európai Unió valódi határai délen nem igazán ö, európai jellegűek, az Afrika, hiszen Afrika kontinensén találhatók. És a szerencsétlen utasoknak nincsen igazán választási lehetőségük a halál, vagy pedig a nyomorúság között, a, legális státusz között, hogyha megérkeznek az európai partokhoz, hiszen legtöbb esetben kiutasítják őket. Ez a dráma nem fog megszűnni, csak akkor, hogyha az Európai Unió kész a származási országokkal és a tranzitországokkal tárgyalni valódi partnerségről, amiben legalább három dolog lenne benne. Nyilván komolyan kell ellenőrizni a határokat, de főleg jelentős legális migrációt kell lehetővé tenni, és fejlődést biztosítani. Elnök úr, hogyha ez nem lesz meg, akkor sajnos csak egyre több halottal telnek meg a, a temetők, annak ellenére, hogy mennyire szeretnénk segíteni. Köszönöm. Köszönöm, Depré úr. A zöldek nevében két és fél percben Flót asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Kik voltak? Hányan voltak? Voltak köztük nők, gyerekek, menekültek? Mi történt? Észrevették a, a parti őrök? Vagy voltak-e ott halászok, akik észrevették őket? Rengeteg a kérdés, hiszen nem tudjuk, hogy hányan haltak meg, de nyilván több százan. Csatlakozva azokhoz az ezrekhez, akik a földközi tengerbe fulladtak legyünk tisztességesek, és ne az időjárást okoljuk, hiszen a több száz menekült, aki embertelen és veszélyes körülmények között indult el, azért, mert olyan területekről menekültek, mert a kevésbé veszélyes utak zártak előttük, és mégiscsak reménykedni akartak az életben. Igen, a migránsok azért vállalják ezeket a kockázatos utakat, mert a saját országukba menekülnek. Olaszország és Líbia mostanában voltak tanúi az európai irányba induló menekülteknek. Hiszen az ellenőrzések nem fogják a megfelelő eredményt elérni, mégiscsak menekülni fognak az emberek. A kérdés tehát az, hogy Európa kész-e ennek a választási lehetőségnek a a következményeit vállalni. Nem. És ezért kérem a bizottságtól és a tagállamoktól, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy megtalálják ezeket az embereket, és nyomozzanak a, a, a hajó elsüllyedésének körülményeiről. Másodszorban, aki nem segít a veszélyben levőknek, pedig hét tunézi, tunéziai halász még mindig a bíróság előtt áll. Ezen kívül semmilyen garancia nincs az emberi jogok tiszteletbe tartására hiszen minden egyes emberi lény, aki elhagyja a hazáját és nemzetközi védelmet kér, mindenkinek joga van. Igaz, nem illegális menekültek. Véget kell vetni azoknak a vízumkényszereknek, amik sok, sokszor önkényesek és igazságtalanok. Segíteni kell a harmadik országok fejlődését az európai politikákkal, le kell állni a gazdasági és mezőgazdasági dömpingről, és segíteni kell az együttműködést, az igazi együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, Flotrasszony. Az Egyesült Európai Baloldal nevében két percben, két és fél percben Katania úr kap szót. Elnök úr, ami tegnap előtt történt, ez egy utolsó szégyenletes dráma, olyan tragédia, amely egy ideje ismétlődik, és amelynek hatalmas dimenziói vannak. Ezek a bevándorlók, akik megpróbálják elérni Európát, az emberi joghoz, az élethez való jog legsúlyosabb megsértés, amely Európában történik. Ezek a tények megmutatják Európa erődítmény szégyen teljes voltát, és felelősségre intelek minket, nők és férfiak haláláért, akiknek egyetlen egy vágyuk volt, hogy jobban éljenek, és meneküljenek az igénység és a háború elől. Most valószínűleg elmeznünk kell azt a tényt, hogy a földközi tengeren ezek a hajótörések nem egy rendszer anomáliáinak tekintendők, hanem egy előre látható következményei ezek az európai bevándorlási politikának, valamint a tagállamokénak. A földközi tengeren ezek a gyilkosságok a kitoloncolás politikájának eredményei, a szöges drót eredményei, amelyeket tengerpartjain köré vontunk, Európa és tagállamai közöttük Olasz és, Olaszország és Málta politikájának, hiszen nem létezik más módja, hogy bejussanak Európába, nincsenek szabályos bevándorlás csatornák, hogy bejuthassanak az európai munkaerőpiacra és a menedékjogot, a szent és sérthetetlen jogot sem ismerjük el ennek következményei ezek a bevándorlási hullámok, és ezek az emberek az emberkereskedők áldozataivá válnak, amely, akik az egyetlen eszközei számukra annak, hogy bejuthassanak az Európai Unióba. Ez a valódi oka a libiai partnoknál bekövetkezett, bekövetkezett haláleseteknek. Az elmúlt húsz évben több tízezer bevándorló halt meg így módon, arc nélkül és név nélkül nők és férfiak, akik a halak táplálékául váltak. Pöttering úrtól azt kértük, hogy a mai napot úgy nyissa meg, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg ezen mártirokról. Köszönetet mondok neki, hogy elfogadta kérésünket. Azt hiszem, hogy erre az aktusra szükség volt, de ez nem elegendő szégyenünkről beszélünk, de egy politikát, egy konkrét politikát kellene elfogadnunk, hogy elmondhassuk, hogy soha többé nem halnak majd meg emberek a földközi tengeren. Köszönöm, Katania úr. Most Barro biztos úrnak adom meg a szót. Rövid leszek, elnök úr. A lényeg a tettekben van. Meg szeretném ismételni azt, amit többre elnök mondott tényleg globálisan kell ö, megközelíteni a kérdést, de partneri megállapodásokat kell kötni, mert egy oldalon nem fogjuk tudni megoldani a problémát. Úgyhogy önök is hangsúlyozták, hogy van nem kevés felelősségünk nekünk európaiaknak. Egyrészt a legális bevándorlást nyitottan kell fogadnunk, és ugyanakkor olyan kötelességünknek is eleget kell tenni, hogy befogadjuk azokat, akik háborús körülményekből menekülnek. De bizonyos harmadik, tag, harmadik államok is felelősek, akikkel nagyon nehéz tárgyalni, pedig mindenképpen a tárgyalást kell választanunk. Például Líbia kell, hogy rendelkezzen menekült rendszerrel, hogy segítsen nekünk abban, hogy leállítsuk azokat, akik óriási kockázatot vállalnak. És el kell mondani, hogy én magam is hallottam a máltai hatóságoktól, hogy Líbia egyszerűen ö, katasztrofális körülmények között enged el bizonyos hajókat. És aztán nekik kell megmenteni ezeket a szerencsétleneket, Eh, akiket ezek az emberkereskedők eh, teljes mértékben kizsákmányolnak. Úgyhogy erre igent igen kell mondani, de bizonyos eh, államokkal való tárgyalások során határozottságról kell tanúbizottságot tennünk azokkal szemben, akik nemzetközi kötelességeiknek nem tesznek eleget. Nos, ezért kell összefognunk, hogy elkerüljük azt, hogy ilyen drámai események ismétlődjenek újra. Köszönöm, biztos úr. A napirenden szerepel a LAX jelentés vitája, tárgya a közösségi vízumkódex. Lax úrnak adom meg a szót, tessék. Tak, talman. Gemenskapskódexen för